So colleagues, let's go to the next. Nos, kedves kollégák, akkor a következő napi rendi pont, két pont van még a szavazás előtt. Először is Alexander Graf Ramstaff, az uniós választási értékelő csoport vezetőjének beszámolója. A libiai kiküldetéséről március 25-27 között volt ez. Mindjárt meg is adom neki a szót. Tessék, Lambsdorff úr, öné a szó, kérem, tájékoztasson bennünket. Um, well, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Um... Köszönöm szépen. Szeretném informálni a kollégákat a líbiai ö, választási megfigyelő misszióról. Bizonyára emlékeznek rá, ez júliusban volt, mi pedig márciusban látogattunk oda, de miért is tesztük ezt meg? Azért, mert szerettük volna a novemberi végső jelentésünk második részét úgymond egy ilyen visszakövető utazással megerősíteni. Sajnos ez nem olyan nagyon jól sikerült. Általános értelemben az országban nagyon bizonytalan a helyzet, biztonsági szempontból teljes mértékben szétesik, és a milíciák lokálisan valamennyire kezükbe tartják a helyzetet, az irányítást, de nemzeti szinten eléggé lehangoló a biztonsági helyzet. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ettől függetlenül nem volt még nagyon szörnyű fejlemény, lassan változnak a dolgok, de legalább a jó irányba haladnak. Úgyhogy szerintem ezt mindenképpen figyelembe kell vegyük akkor, hogyha megfigyeljük az eseményeket. Ugyanis 9 hónappal a választások után nagyon kevés dolog történt, például az alkotmányos folyamatban, amely az én véleményem szerint az egyik legfontosabb kérdés lenne. Világos az is, hogy a júliusi um, jó kedv az eltűnt már, a parlament nem igazán népszerű ebben az átmeneti időszakban, ez természetes is, de általános érzésként azt lehet elmondani, hogy az emberek úgy gondolják, hogy többet kellene tennie a Nemzeti Kongresszusnak a dolgok fejlődéséért. Úgy tűnik, mintha ez mind igen messze lenne az emberek mindennapi életétől, de az emberek szeretnék látni, igenis, és szeretnék látni azt, hogy fejlődést tapasztalnak. Három régió van ebben az országban, és nagyon régen eldöntötték azt, hogy minden régióból 20 küldött, tehát küldenek az alkotmányozó nemzetülésbe, és igazából a fő cél az az lett volna, hogy egy alkotmányozó ülést egyáltalán létre tudjanak hozni. Miért is van erre szükség? Azért, mert nem tudják, hogy pontosan hogyan is kellene összeállítani ezeket a közösségeket. A helyzet ugyanis, ebben a helyzetben az emberek nemzeti választásokat szeretnének, a az alkotmányozó ülés összeállítása érdekében, de ugyanakkor jogi szempontból a kinevezés a parlament kezében áll, tehát politikai értelemben mindenki választásokat vár, de jogi értelemben most éppen, már csak azért is, mert a legfelsőbb bíróság így döntött, a nemzeti ö, kongresszust kinevezéssel kell megalkotni. Itt különböző nézetek vannak ezzel kapcsolatban, Egyesek úgy gondolják, hogy csak akkor kap legitimitást az alkotmányozó nemzetülés, hogyha választások útján kerülnek oda a tagjai. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy egyfajta Európai Uniós fáradtság tapasztalható ebben az országban, mert túl sok az EU-s delegáció, amely oda utazik. De ugyanakkor nagyon örültem annak, hogy azt láttam, hogy a nemzetközi NGO-kkal nagyon jó az együttműködés, már csak azért is, mert ők arra próbálnak összpontosítani, hogy hogyan is lehetne a fejlődést elérni. Az általános EU fáradtságtól eltekintve azért mégiscsak az Európai Uniónak nagyon sok lehetősége nyílik itt a helyzet rendezésére, mert fontos szereplőként tartanak minket számon. Meghívtak minket. És ez volt az első olyan alkalom, amikor egyáltalán egy terembe összegyűltek az érintett felek, és ez egyébként engem nagyon meglepett, mert az ENSZ már Líbiában nagyon jó munkát végzett, de az alkotmányozó folyamatban nem igazán sikerült nekik ezt megtenni, tehát ott az Európai Unió volt az, amely katalizátorként hatott a helyzetre, és nagyon gyümölcsöző találkozókra került sor. Mi is derült ki ezekből a vitákból? Az, hogy igen nagy a konszenzus azzal kapcsolatban, hogy az alkotmánynak a sárián kell alapolnia. Most, hogy milyen értelmezését vesszük ennek, az már más kérdés. Itt nem csak a büntetőjogi vetületeire kell gondolni, de az biztos, hogy az ország iszlamista országként definiálja önmagát, és alkotmányában is szeretné, hogyha ez tükröződne nem tudom, hogy mindezt az emberi jogokkal, a kisebbségi jogokkal hogy lehet majd összeegyeztetni, de egyenlőre erről még nem is esett szó, ugyanis az alkotmányozó folyamat még csak most kezdődik. Az sem világos egyenlőre, hogy az ország hogyan fog tudni megfelelni azoknak a nemzetközi jogi elvárásainak, amelyekben érdekelt, és hogy hogyan fogja ezt összeegyeztetni a saját alkotmányával. Ugyanis amennyiben a sáriát tekintik alapnak, akkor a nemzetközi joggal ez azért elég nehezen összeegyeztethető. Igen, sok kérdésről esett még szó, illetve modellekről, Irak volt az egyik ilyen, aztán Egyiptom nem annyira ösztönző ebből a szempontból példaként, mint Irak, de azt hiszem, hogy jó volt az, hogy odalátogattunk, láttuk, hogy mi a helyzet, és hogy a mi irányunkba is kérések fogalmazódtak meg azzal kapcsolatban, hogy ugyan ne vezessük ezeket a tárgyalásokat, de mégiscsak vegyünk részt bennük, legyünk ott és segítsük a folyamatot. Az ország Szerencsére igen magas sztenderdeknek megfelelő választásokat szervezett, tehát a választási bizottság igen meglepően jól szervezett volt. De minden esetre, ameddig nem tudjuk azt, hogy lesz-e neke választások vagy sem az alkotmányozó nemzetülés tekintetében, addig ezzel kapcsolatban nem tudunk lépni. Itt még hónapokra is szükség lehet, hogy ez eldőljön. Nagyon lassú tehát a folyamat, de minden esetre a választási bizottság rendkívül jó munkát végzett. Végkövetkeztetésként a következőket tudom elmondani. Továbbra is részt kell vennünk ebben a folyamatban, de nem szabad, hogy szemelől veszítsük azt, hogy mi is a líbiaiak véleménye, mit szeretnének ők elérni. Ugye mi rengeteg nemzetközi szervezettel, illetve NGO-val állunk kapcsolatban, de vannak helyi NGO-k is, ahol igen, magasan kvalifikált emberek dolgoznak, és ezekkel a szintekkel is igenis, és együtt kell működnünk. Aztán ugye az ajánlások, amelyek a választási megfigyelő misszió munkájából fogalmazódtak meg, továbbra is fontosak kell, hogy maradjanak. Az Európai Unió delegációjának helyzete nagyon kritikus, ugyanis elment a vezetője, azt hiszem, hogy ott a helyszínen most egy erős delegációra van szükség, kvalifikált személyekkel, ugyanis ez egy olyan ország, amely most ö, szomszédságunkba tartozik. Tripoli nem volt igazán ö, vonzó hely akkor, amikor Kadafi úr még ö, hatalomban volt, de ez az ország, ez igenis, és ö, nagyon fontos számunkra, tehát segítenünk kell az átmenetet abban az értelemben is, hogy a delegáció vezető személyét minél hamarabb ki kell nevezni. Köszönöm szépen a figyelmet. Ja, vielen Dank, Alexander. You were so, uh, Köszönöm, Alexander. Annyira világos volt, és mindent lefedő ez a mindenre kitért ez a beszámoló, úgyhogy nem igazán látok kérdést. Úgy látom, hogy lezárhatjuk ezt a pontot, és rátérhetünk a következőre. <coughs> Úgyhogy meg is adom a szót újra Alexandernek. Tanács az intézet ajánlás az ENSZ közgyűlésének 68. ülésszakára. Ön a jelentéstevő. Tessék, ön a szó. Ez egyszerűen egy álom ez a mai nap. Jetzt mache ich das Ganze noch einmal auf Deutsch. Nee, ähm, ich habe das äh, auch hier. Angolul van ugyan előttem az anyag, de németül is folytathatom. Ez rendben van jól beszél németül az elnökünk, talán jobban, mint én, úgyhogy nem fog nehezére esni a dolog. Tehát a munkacsoportban, az ENSZ munkacsoportban a tanácsnak adandó ajánlásokkal voltunk elfoglalva, és időközben már egy nagyon jó munkaciklusunk van, és ennek alapján tavasszal adjuk meg az inputot a tanácsnak ezekre a tárgyalásokra. Március 7-én volt egy részletes tárgyalásunk a multilaterális és globális kormányzásért. Felelős külügyi szolgálati megbízott igazgatóval, Krisztin Peronnal egy megbeszélésünk. Az ajánlásunkat már körbe küldtük a munkacsoportba, ma pedig a bemutatás napja érkezett el itt a szakbizottságban, és akkor lehetőségünk van az egészről eszmét cserélni. A módosító indítványokat április 18-áig, tehát az elkövetkezendő 10 napon belül eh, lehet, illetve kell benyújtani. Ebben az évben különleges hangsúlyt helyezünk az Európai Unió szerepére az ENSZ rendszerén belül, és olyan kérdésekre is, mint a béke és a biztonság, másodszorban azonban az emberi jogok és a jogállamiság helyzete is fontos az Európai Unió eh, számára, mint téma. A jelentés hat részből áll, ezt nem fogom részleteiben bemutatni, ezt majd a, ez ugyanis túlzaton igénybe venni a kollégákat. Kompakt méretű jelentésről van szó, akit érdekel, az el tudja olvasni. Az első pont az EU, mint globális szereplő. Itt az Európai Unió tagállamait arra biztatjuk, és a delegációt arra biztatjuk, hogy a koherenciát és a láthatóságot biztosítsa az Európai Unió ENSZ szel kapcsolatos tevékenységei során. Voltak itt előrelépések az elmúlt évhez képest, de biztos, hogy van még tennivaló. Aztán beszélünk a biztonsági tanács reformjáról is. Ez egy olyan téma, amely az én véleményem szerint az elmúlt években nem, hogy nem előre haladt, hanem nagyon is hátra lépéseket kellett, hogy elszenvedjen. Egyre erősebb az ellen érzés ennek a témának a tárgyalása kapcsán. Nyilván vannak olyan országok, akiknek, nincsenek, akiknek nincsen állandó helye a, a biztonsági tanácsban, de vannak olyanok, akik ilyenre aspirálnak, például Brazília, és vannak témák, amelyekkel még foglalkozni kell. A hosszú távú cél nyilvánvalóan, és ezt megerősítjük, hogy hosszú távon az Európai Uniónak is állandó helye legyen a biztonsági tanácsban. Ez a parlament álláspontja, számos tagállamnak ez az álláspontja, és ezzel kapcsolatos helyzetnek meg kell változnia, de hát nyilvánvalóan az aktuális állapotot látva nem szabad illúzióba ringatnunk magunknak. A másik kritikus pont eh, az a védelemért való felelősségünk. Fontos, hogy itt megszüntessük azt a félreértést, hogy a responsibility to protect esetében a katonai beavatkozásra gondolunk itt, a prevencióról, a civil lakosság védelméről, a konfliktusok utáni újrafelépítésről van szó, és a humanitári segélyhez való hozzáférés biztosításáról van szó. Tehát ez a tágabb fogalom meghatározás az, amit mi itt a középpontba kívánunk helyezni. Két országot nevezünk meg, Szíriát és Malit, ez nyilván nem meglepetés a kollégák számára, E, akikkel kapcsolatban e, az ENSZ is e, kiemelten nyilatkozott. Az emberi jogok esetében azt tartjuk fontosnak, hogy valamennyi ENSZ munkaterületen az emberi jogoknak a figyelembevételét erősítsük, de az egyetemleges áttekintési folyamatban is figyeljenek erre, és a nem kormányzati szervezeteknek ezekhez a folyamatokhoz való, egyes szakaszokban való hozzáférését, azt erősítsük. Például az újságírók határok nélkül nevű szervezet is megfelelően részt vehessen ebben a munkában. Ezen túlmenően beszéltünk, a, illetőleg beszélünk a jogállamiságról is a jelentésben. Ez is volt egy magas szintű találkozó, 2012. szeptemberében ebben a témakörben. Itt egy nyomonkövetést adunk, és ezzel kapcsolatban is ajánlásokkal élünk a tanács irányába, és van még egy pont, amely New Yorkban mindig nehézségeket okoz, nevezetesen az a kérdés, hogy a parlamentek és a kormányok globális kérdések esetében hogyan működnek együtt. Egyrészt ugye az a helyzet, hogy nyilvánvalóan a külpolitikában a meghatározó szó az a végrehajtó hatalomé, eh, de hát a parlamentnek kell megadni a politikákhoz a megfelelő legitimitást eh, a végrehajtó hatalmi ág számára, és ebben segítheti nyilvánvalóan a végrehajtó hatalmat. Ugyanakkor a parlamenti témákat New Yorkban feltenni, feltetetni a napirendre azért nagyon nehéz feladat, ezt terveztük, de aztán mégsem sikerült. Nagyon reméljük, eh, hogy a 68. közgyűlésnél erről talán több szót is ejthetünk. Vannak nagyon elkötelezett kollégák itt a házban, akik az ENSZ-nek a parlamenti közgyűlését nagyon támogatják, én is közé tartozom, és én azok közé tartozom, akik nem gondolják, hogy egy hasznos kiegészítés a parlamenti közgyűlés a meglévő rendszernek. Ez egy olyan szervezet, ami nagyon sok olyan parlamenti ember gyűjtene ott össze, akik sosem kellett, hogy kiállják a demokratikus választás próbáját, akár a kubaiakra, akár másokra gondolunk, tehát úgy gondolom, hogy ettől sokkal demokratikusabb nem lesz a rendszer, de hát egy érdekes verseny lesz, vannak kollégák, akik teljesen máshogy gondolkodnak erről, ez talán rendben is van így. Én már várom, hogy az elkövetkezendő napokban, hetekben milyen vita fog ezzel kapcsolatban kialakulni. Itt a szavazás május 30-ára van a szakbizottságban tervezve, és akkor a júniusi plenáris ülés elé fog kerülni a jelentés. Elnök, köszönöm szépen Alexander, most pedig megadom a szót Bréda úrnak, a néppárt árnyék előadójának. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni Graf Lambsdorffnak kiváló anyagot készített. A sajnálatomat is szeretném kifejezni azzal kapcsolatban, hogy nem tudjuk hamarabb, nem tudtuk hamarabb elfogadni ezt az anyagot. A 68. közülés előtt Nyilván van néhány gondolat, amit szeretnék bevenni ebbe az anyagba, ezt majd módosítások formájában eljuttatom a szerzőnek. Olyan kérdések, mint az emberi jogok, a jogállamiság, ezek nagyon fontosak, de utalnunk kell a demokráciára is, illetve arra, ahol az emberi jogokat, illetve a jogállamiságot említi a szöveg, ott a demokráciát is meg kell említeni véleményem szerint, erre nyújtok majd be egy módosítást. Aztán nyilván nagyon fontos a kollektív, tehát az együttes erőfeszítés, ez teljesen igaz, de bizonyos körülmények között akkor is cselekedni kell, ha nincs konszenzus. Mali például egy ilyen eset volt. Az egy e pont a tagállamok között ezzel kapcsolatban nincs megállapodás. Az Európai Uniós mm, helyel kapcsolatban, a biztonsági tanácsban, de azt támogatom, hogy egy hosszú távú álláspontot dolgozzunk ki, tehát, hogy mozduljunk el e felé aztán az 1F az ENSZ közgyűlésének szerepének, illetve feladatának erősítése, aztán a Szíria, az elpont, itt a humanitárius jogokat tiszteletben kell tartania mindenkinek, aki részt vesz ebben a válságban, vagy elszenvedőjének a válságnak. Az egy m Málira vonatkozik, itt azt gondolom, hogy mind a válság militári, ö, katonai tényezőit illetően, illetve a demokratikus átalakulással kapcsolatban is meg kell említenünk néhány dolgot. Ami a fegyverkereskedelmet illeti, a múlt héten aláírt vagy elért egyezményt is ebbe bele kellene vennünk, amely több éves tárgyalás sorozat eredménye. Az 1P az emberi jogi párbeszéd. Nos, ez az éves felülvizsgálati folyamatban szerepet kell, hogy játszon, illetve a tanácsnak be kell számolnia nekünk a közgyűlésről. Úgyhogy nagyon örülök, hogy örülnék, hogyha ezt elfogadná módosítások formájában a jelentéstevő Muniz asszony. Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani Graf Lambsdorffnak a jelentését, illetőleg azért is, hogy vezette a munkacsoportunk munkáját annak eh, és annak a munkacsoportnak a munkáját, amely az ENSZ beli Európai Uniós tevékenységekkel foglalkozik. Szeretnék visszatérni arra, amit Prédia úr mondott, nevezetesen, hogy a tanács részéről szükséges tájékoztatást adni a parlament felé ezekről a tevékenységekről. Ha ugyanis ez nem történik meg, akkor ugye arról kerül sor, hogy évről évre ajánlásokat teszünk, anélkül, hogy ezeknek bármiféle befolyásuk lenne az eredményre évről évre megismételjük ugyanazokat az ajánlásokat, adott esetben újabb követeléseket is fogalmazunk meg. Úgy gondolom, hogy egy bizonyos fajta folytonosságot kell fenntartanunk abban, amit évről évre követelünk és kérünk a parlament részéről. Engedjék meg, hogy néhány pontról, konkrét pontról beszéljek, amelyekkel kapcsolatban módosító indítványaim is vannak az Európai Unió, mint globális szereplő. Ez az egyik téma. Erről már sokszor beszéltünk, túl nagy hatása nem volt. Az, az a fontos, hogy a biztonsági tanácsban, illetve a G8-akban az Európai Uniónak megfelelő képviselete legyen. A 67. közgyűlés alkalmával tett ajánlásokra is utalunk. Most utalunk e, ismét e, ezekre az ajánlásokra, de hát eddig ennek nem látjuk hatását. a multilateralizmusról szóló jelentésben is láthattuk ezt. Itt ugyanazokat a fogalmakat használjuk, mint ebben a jelentésben nevezetesen arról beszélünk, hogy az Európai Uniónak hely, tagság kell a biztonsági tanácsban, ez hosszú távú célunk, és a tagállamoknak az álláspontját adott esetben figyelmen kívül is hagyhatjuk ebben a tekintetben, hiszen ezzel nem feltétlenül ért neki egyet. Ami a békét és biztonságot illeti, itt a 13-25-ös határozatra kell utalnunk, amelynek tárgyalja a konfliktusok megoldása, a humanitárius segély, a lefegyverzés és, a, és az integráció. Aztán következő pont a fegyverkereskedelmi megállapodás talán. Itt is figyelembe kellene vennünk a legújabb fejleményeket, aztán emberi jogok. Az emberi jogok tárgykörében az ENSZ korrupció ellenes megállapodására kellene utalnunk. Ez 2005-ben szüteltet, és azt mondja, hogy a korrupció az emberi jogokat sérti, ebből az okból pedig azt kell követelnünk a főképviselő asszonytól, hogy európai szinten cselekvési tervet állítsanak fel, amely az ENSZ ezzel kapcsolatos ajánlásainak végrehajtását irányozza elő. És az ENSZ ezzel kapcsolatos konvencióját figyelembe veszi, amelyet a tagállamoknak aláírniuk és ratifikálniuk kell. És nyilván be is kell tartaniuk. Aztán van számos módosító indítványunk, hogy jó lejnen már benyújtott egy módosító indítványt, amit támogatásomról szeretnék biztosítani. Itt az emberiesség elleni bűncselekményekről, a környezeti bűncselekményekről van szó, és egy olyan jogszabályi keretnek a támogatásáról, amely az ilyesfajta bűncselekményeket, tehát a környezeti bűncselekményeket és az emberiesség elleni bűncselekményeket szankcionálja, és megerősíti annak a lehetőségét, hogy a Nemzetközi Büntető Törvényszék az ilyen ügyekben eljárjon. A környezeti bűncselekmények esetében adott esetben konkrétabb lépésekre van szükség, úgyhogy szükség szerint itt is módosítókkal fogunk élni. Köszönöm szépen, és gratulálok Lámsdorf úrnak. Say some words. The floor. Alexander szeretnél reagálni? also vielen Dank. Igen, köszönöm szépen. Először is köszönöm a barát szavakat az elvégzett munkával kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy teljesen rendben van, hogyha még módosítók érkeznek az első eh, eszmecserénél vagyunk most csak. Krisztián eh, Préda azt mondta, hogy a demokrácia, mint téma hiányzik, ez valóban így van. Az elmúlt évben ez a középpontban állt, az ajánlásokban a demokrácia támogatása tehát eh, akkor központi téma volt, most pedig inkább a jogállamiságra próbáltam meg összpontosítani, talán esetleg bizonyosak szemében ez kiegyensúlyozatnak tűnik, eltolhatjuk a hangsúlyokat, de hát itt most a súlypontnak mégis a jogállamiságon kell lennie. Ez az érvényes a mali témára is. Ott is beszéltünk a demokratikus átmenetről, ez nem kérdéses. Maria és Krisztián Préda is mondta, hogy természetesen szükség van egy follow-upra a fegyverkereskedelem témájában ez vitán kívül áll. Itt a közgyűlés döntései tekintetében frissíteni fogjuk a jelentés szövegét. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak a bizony, biztonsági tanácsbeli tagsága kapcsolatos álláspontja, tehát francia és a brit álláspont nem lehet, hogy akadálya annak, hogy az Európai Parlament az Európai Unió egészének érdekében továbbra is azt az álláspontot képviselje, hogy világosan az európai tagság mellett vagyunk. Úgy gondolom, hogy ez a tagság egy a közös kül- és biztonságpolitikának a teljes reformjába kell, hogy illeszkedjen. Ez nem egy elszigetelt intézkedés kell, hogy legyen, hanem bizonyos előrelépések kell, hogy kísérjék. Így hát nem egy-kettő, hanem inkább 10-15 évben belül bekövetkezendő dologról kell itt most beszélnünk. Jó Leinen módosítója, ha jól értem, ennek az a lényege, hogy a környezeti bűncselekményeket, amelyek különösen nagy, eh, eh, különösen nagy volumenűek, ezek legyenek emberiesség elleni bűncselekményként eh, minősítve. Hát ez egy hatalmas vita, amire nyilván sort kell keríteni, és nagyon örülök már előre annak, hogy a jelentéssel kapcsolatos eszmecsere kapcsán adott esetben e, ebben a témában is megfelelően el fogunk tudni mélyülni, hiszen vannak olyan környezeti bűncselekmények, amelyek adott esetben e, olyan volument vagy olyan dimenziót érnek el, hogy kimerítik az emberiségenek bűncselekmény kategóriáját. Várom tehát a módosító indítványokat, és nagyon remélem, hogy jó ajánlásokat fogunk tudni elfogadni. Ami a menetrendet illeti ezzel kapcsolatban, ugye Krisztián Préda már elmondta, én most itt a titkárság kezében vagyok, nem tudom, hogy mire van lehetőség, mire nincs, mit tesz lehetővé a plenárisnak a e napi rendje felőlem, hamarabb is elfogadhatjuk a jelentést, de adott esetben ez, ezzel még foglalkozhatunk később is. Elnök, még egyszer köszönöm. Alexander, Szeretném bejelenteni, hogy a módosítások beteresztésének határideje április 18-12 óra, nem 11-e, nem április 11, hanem 18 lesz most. Anna, szeretnél ezzel kapcsolatban hozzászólni? Tessék, tiéd a szó. Nos, hát csak szeretném támogatni azt, amit Alexander Lambsdorff elmondott a parlament helyzetéről, és azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos lenne az ENSZ biztonsági tanácsában az EU-nak egy külön ö, helyet adni. Ez rendkívül fontos ahhoz, hogy ezen a válságon felülemelkedjünk. Az EU nem lesz soha ö, megfelelő mértékű globális szereplő, amennyiben nincsen a biztonsági tanácsban saját szavazata. Úgyhogy azt hiszem, hogy az a fajta reform, amelyre szükség van, és amely egyébként el se indulna, az ebből indulhat majd ki. És egyébként mindenképpen fontos lenne az is, hogy a korrupció ellenes ENSZ egyezményre utaljunk, és a tagállamok ezt ö, tartsák is be. Ez azért is nagyon fontos, mert az egyik ö, ajánlás az ENSZ korrupció ellenes egyezményében az az, hogy a, öm, meg, tehát az illegális meggazdagodást büntetőjogi tételé kell tenni. Ugyanis azt láthatjuk ebből a mostani gazdasági és pénzügyi válságból is, hogy a korrupciónak hatalmas elterjedését bizonyítja ez, politikusok között is, akiket gazdasági szereplők kaparintanak meg, és ezért lenne nagyon fontos az illegális meggazdagodást is büntetőjogi tétellé tenni. Ez nagyon fontos abból a szempontból is, amelyet a Krim szakbizottság munkájával kapcsolatban el tudunk mondani, ezért is van egyébként erre egy külön ö, albizottságunk, úgyhogy ne legyünk félénkek, konkrétan mondjuk ki, hogy mi a véleményünk ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Gomes asszony. És azt hiszem, hogy ezzel, ezt a napirendi pontot itt most le is zárhatjuk, és jöhet a következő, ami nem más, mint a szavazás, állásfoglalás, Macedónia volt Jugoszláv köztársaság által elért eredményekről szóló 2012-es évi jelentésről. Richard Howitt a jelentéstevő szeretne -e hozzászólni? Csak nagyon röviden. Ugyanis ez most szavazás. Csak annyit szeretném mondani, hogy egy. Ne haragudjon, csendben maradna, én beszélek. Tehát ugye azért is halasztottuk el a szavazást, mert politikai válság volt az országban, és az Európai Parlament, jó magam, és az Európai Bizottság egy közös missziót szervezett, ahol is arról tárgyaltunk, hogy a különböző pártok szkopjében találjanak közös nevezőt. Ez azt hiszem, hogy sikeres volt, sikerült egy egyességre jutni a három legfontosabb párt között, anélkül, hogy bolykottálták volna a helyi választásokat, és kivizsgálták azokat az ügyeket, amelyeket ki kellett vizsgálni. A december 24-i eseményekre gondolok. Brock úr ö, részéről nagyon bölcs döntés volt az, hogy elhalasztottuk akkor a szavazást, és az egyezmény részeként, ezt egyébként el is küldtem a szövegét mindenkinek, fontos, tehát az, hogy pozitív keretbe folyanak a szavazások. És másodszorban még azt szeretném elmondani, hogy a helyi választások második fordulója amelyre nemrég került sor. Az, ered, az első um, tényfeltárások uh, még nem történtek meg, tehát uh, meglátjuk, hogy ezt hogyan fogjuk értékelni, és végül szeretnék arra is uh, emlékeztetni, hogy az Európai Bizottság az egyezmény részeként a dialógust, uh, magas szintű dialógust uh, határozta meg, valószínűleg a jövő héten meg is kezdődik ez, és a és éppen ezért itt a parlamentben nagyon időszerű az, hogy ezt az éves jelentést most erről most szavazzunk. A kompromisszumok is rendkívül fontosak ebben az értelemben. Nem is szeretnék most ezekbe belemenni a részletekbe, de szeretném megköszönni az árnyékjelentéstevőknek a munkáját, mert elég gyorsan tudtunk egyességre jutni a frakciók között, és elismerem azt is, hogy a kollégák a különböző frakciókból másként vélekednek, de mégiscsak sikerült megfelelő konszenzusra jutni. És ezt, és ezt tükröződik majd remélem a szavazás során is. Köszönöm szépen, Howitt úr, és szeretnék most gratulálni önnek és Buzek elnöknek, amiért Füle biztosan együtt a szkopjai helyzetet megoldották, és a belügyek ezért most megfelelőképpen alakulnak ebben az országban. Most pedig szeretném megadni a szót Janaku asszonynak. Köszönöm szépen. Én a 44-es módosítást szeretném megvitatni. Rendben, tudomásul vettük. Komucákos úr. A jelentés és ennek a jelentésnek a szavazása, ez a politikai fejlemények miatt lett elhalasztva. Én azt szeretném kérni, hogyha a ez a gyakorlat, ez vajon precedens teremte majd más jelentések esetében is, amelyeket szintén majd olyan időpontban kell megszavazni, amikor a politikai helyzet elég bizonytalan az adott országban. Ez, ez, ez most egy precedens értékű eset, vagy pedig egy egyszeri eset? Ez lenne a kérdésem más jelentések esetében, amelyek olyan országokra vonatkoznak, konkrét országokra, amelyekben éppen akkor a politikai fejlemények negatív irányba fordulnak, akkor megint ez fog történni, hogyha őróluk szavazunk, akkor majd el fogjuk halasztani a jelentésről való szavazást, vagy sem. Ez most tehát precedens, vagy sem? Precedens ez, vagy sem? Ez egy olyan kérdés, amelyet a bürónak szeretnék feltenni. Cakosz úr, egy olyan intézményben vagyunk, amely köti magát egyezményeihez. Alexander? Csak két nagyon rövid dolog. Egyrészt úgy gondolom egyáltalán nem szokatlan, hogyha a politikai frakciók abban állapodnak meg, hogy valamely országban olyan a politikai helyzet, ami szükségesé teszi, vagy észrevé teszi, hogy elhalasszunk egy bizonyos szavazást. Úgy gondolom, hogy e, jogunk van úgy dönteni, ahogy gondolunk. A másik dolog pedig a Richard kérdését illeti, az egyes módosító indítványról van szó. Itt Macedóniáról csak melléknévként beszélek, beszélünk, aztán van a hivatalos megnevezés kérdése. Nem tudom, hogy ennek a megfogalmazásnak szerkesztési vagy valós politikai háttere van. Uh, uh, Értem, el kell kezdenünk. Egy órája kaptuk meg a szóbeli módosításokat, illetve a kompromisszumos javaslatokat. Amíg Izlandról beszéltünk, most látom az egyes módosítást, lehet, hogy semmi gond nincsen ezzel, csak kérdezem, hogy miről van itt szó. Ez a szöveget módosítja csak, vagy politikai mm, megfontolás van mögötte? A kompromisszumos javaslatokat a, komp- a politikai pártok és az árnyékjelentéstők dolgozzák ki Hautir. Nos, röviden, a kollégák lehet, hogy nem vettek részt ennek a kidolgozásában. A, e, tavaly e, miben állapodtunk meg. Az volt a veszélye a szövegnek, hogy a parlament túlságosan egyoldalúnak tűnhetett. Szeretük volna mind a két oldalon állókat meggyőzni, minél több mindenkit bevonni a szövegbe. Tavaly azt akartam elérni, hogy konstruktív szöveget hozzunk létre, A probléma a kompromisszumokkal mindig az, hogy a végén mindenki, lehet, hogy a végén mindenki bosszankodik. Ugye azt használtuk, azt a fájrom kifejezést használtuk a szövegben, de egyszer kifejtett, azt a szót használtuk, hogy macedóniai, és ez egy jelző volt, nem az ország megnevezése, és ez már elegendő ahhoz, hogy újra fellángoljon a vita. Köszönöm szépen, Haulit úr. Azt hiszem, hogy most már elkezdhetjük a szavazást. Egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38 második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, hatos kompromisszum mellette, az egyes mód, mód, szóbeli módosítása mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk az egyes szóbelivel, 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 67-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 68 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 71-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt most ellenőrizni fogjuk elektronikusan, 71-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-en mellett, 28 mellette. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum, 2-es szóbeli módosítása illetve egy egyéb kiegészítéssel, amelyet, amelyben megegyeztünk, tehát felolvasom ezt. Pozitív előrelépésre kerülhet sor stb. stb. Ebben megállapodtunk a jelentéstevővel. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk szóbeli módosítása. 76-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem láttam, ki volt ellene. Ellene. A tartózkodást elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette. Illetve 182-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 80-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellen, ellenőrizzük elektronikusan. elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 88-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 81-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, 81-es, elektronikusan ellenőrizzük. 81-es. Elutasítva. 93-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 91, 95, 96, 97 egyforma. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 98-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 99 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 100-as két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, második részről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 101-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 108-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 117 illetve megadom a szót a jelentéstevőnek, tessék. Megkerestük a titkárságot ma reggel, és technikailag kívánjuk javítani a szöveget, ezt szóbeli módosításként nyújtanám be. Nem hiszem, hogy politikailag vitatott, csak a tényeket szeretnénk tisztázni és fölolvassa az előadó. Service and general administrative procedures, notably with regard to the law on administrative servants and the law on general administrative procedures, uh, and I think it's getting the names of those laws. E és ezeket felsoroljuk, ezeket a jogszabályokat, illetve továbbra is garant, garantálja a közigazgatás pártatlanságát, és erősíti, ez már benne van a szövegben, megismételjem? No, that's okay. And so I hope that's acceptable to the committee. Remélem, hogy elfogadja a szakbizottság, hogyha senki nincs ellene. Akkor a 117-esről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 120-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 121 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 122 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 127 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 128 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 129 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 135-ös mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazat különbséggel. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 144-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 146 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 147 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 150 mellette ellenem tartózkodás elutasítva, 151 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 152 mellette ellene tartózkodás elutasítva, elfogadtuk, elfogadtuk, javítja az elnök, 153 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 154 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 156 5 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 156 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 157 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 158 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 159 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 160 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 161 mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de azért nézzük meg. Ellenőrizzük. Elutasítva. 162 mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk 163 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 164 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 165 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 166 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Ellenőrizzük? Jó. 166, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Mégis csak elfogadtuk 166-ost. 167. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 170 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 171 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 172 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 173 mellette, ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük, 173-as, Nézzük az eredményt. Elutasítva. 174 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 175 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 191 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 199 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös mellette, tartózkodás elfogadtuk, 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 8 es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 10-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette, nem tudunk blogban szavazni, mert a szocialisták nem engedik. 13-as mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 14 mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 15 mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 16 mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 17 mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 18 mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 19 mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, egyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettő mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás szerintem elfogadtuk. Most záró szavazás következik az állásfoglalás tervezetről. ezt elfogadtuk 38-an mellette, 39-en mellette, 13 ellenében. Köszönjük a jelentéstevő munkáját, kiváló volt az együttműködés, és lezárom a szavazást. I would like to... Most pedig szeretném felfüggeszteni az ülésünket egészen 5 óra 30 percig, amikor Romano Prodi fog ide érkezni.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 Colleagues. Kedves kollégák, kezdjük meg a délutáni vitánkat. Románot Paródi van itt, aki a Száheli övezet ENSZ külön megbízottjának minőségében van itt, a régióról fogunk beszélni. Az elmúlt évben szeptemberben az ENSZ elmondta, hogy bejelentette stratégiáját a Száheli övezettel kapcsolatban. Tudjuk, hogy milyen kihívások vannak ebben a régióban, és egyértelmű, hogy a stratégiákat harmonizálni kell, a mi 2010-es, illetve az ENSZ tavalyi stratégiáját. Páncéri úr, aki a régió delegációjának elnöke, itt vannak az algériai meghívottjaink, moro, marokkói, tunéziai meghívottjaink, és Akabi úr Líbiából sajnos nem tudott eljönni, úgy volt, hogy ő is itt lesz, de le kellett mondania az utolsó pillanatban ezt a mai ülést. Brock úr sajnos a forgalomban ül valahol Németországban, és ez azért is van így, mert Németországban nagyon vibrál a gazdasági tevékenység, ugyanis azt hiszem itt a krízis miatt, a válság miatt Belgiumban azért eléggé szabadok az autópályák. Na most a viccet félvetéve köszöntöm Pródi urat, és szeretném megkérni őt, hogy a mai vitánkat vezesse fel 10 percben, és aztán vitára nyílik sor lehetőség. Először is Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és ide az Európai Parlamentben mindig egy kicsit meghatva jövök vissza, mert vissza jönnek a fiatalság évei az emlékezetembe. Ma este kevés percben be fogom mutatni azt röviden, hogy hogyan is néz ki a száheli övezetben a helyzet. Malira fogok különösen ki tekinteni, de azért mégiscsak egy nagyobb horizont, vagy kontextusba szeretném, szélesebb kontextusba szeretném helyezni ezt a kérdést, hiszen tudjuk, hogy itt az Atlanti-óceántól egészen Eritreáig terjedő övről van szó, több mint 5000 km hosszú ez az öv, és 1000 km széles. Öt országot ölel fel, Mauritánia, Burkina Faso, Niger, Niger, Csád és Mali. És ugye Mali most figyelmünk középpontjába került. Először nagyon röviden elmondanám, hogy a béke ügyére mindig is különösen odafigyeltem. A kezdet kezdetétől fogva úgy gondoltam, hogy a francia beavatkozás nem volt szükséges, illetve az ország nagyon rossz helyzetben találta magát. Én Bamakóba voltam akkor, amikor a fegyveres erők délfelé haladtak, és hát azért a francia beavatkozás akkor nagyon szükséges volt. Megoldotta a problémák egy részét, de természetesen a jövőre vonatkozó aspektusokat nem teljes mértékben tudta rendezni. A nem katonai vetületeire gondolok ennek a kérdésnek. Franciaország most vissza akar vonulni, és az afrikai erőkre kívánja hagyni az ország stabilitásának rendezését. Tehát ez a helyzet most éppen, erről folynak a tárgyalások, és arról, hogy hogyan is néz majd ki a probléma rendezése katonai szempontból a jövőben. Ahogyan korábban már elmondtam, itt nem csak egy katonai problémáról van szó, hanem politikai szempontból is meg kell közelítenünk ezt a kérdést. Főként az északi ö, lakosság kicsit marginalizálva érte, érezte magát gazdasági és politikai értelemben egy iránt, egyaránt. Éppen ezért fontos az, hogy mi most a megbékélés politikáját folytassuk, amelyet egyébként már korábban is, a múltban is többször megpróbáltunk, ugyanis nem gondolhatjuk úgy, hogy ez egy mai probléma, nem, ez bizony olyan probléma, amelynek nagyon mélyen vannak a gyökerei. De minél hamarabb le kellene ülni egy tárgyalóasztalhoz, de főként arra van szükség, hogy olyan garanciákat adjunk, hogy akkor, amikor eredmények tudunk felmutatni, akkor, akkor ezeket be is tartassuk, ugyanis sajnos a korábbi két esetben, amikor rendezésre került, rendezési kísérletről volt szó, akkor sajnos nem sikerült ezt betartatni. Úgy látszik, nem volt hozzá meg a kellő akarat. Hogyan is néz ki az úti terv? hogy elérjük ezt az eredményt, ezt az egyezményt. Már megkezdődött a folyamat, és júliusban választásokra kerül sor, nagyon nehéz a helyzet, ugyanis azonnal meg kell kezdeni ezt a folyamatot annak érdekében, hogy júliusban tényleg meg lehessen rendezni a választásokat. Egyébként ez egy olyan időszak, amikor drámai a helyzet, ugyanis a meteorológia nagyon nehézé teszi a helyzetet, de mégiscsak a nemzetközi közösségnek mindent meg kell tennie azért, hogy most megkezdődjön ez a folyamat, és hogy a választásokat valóban minél hamarabb meg lehessen rendezni. és egyébként mindez a száheli övezet fejlesztésébe tartozik, amely a világ egyik legszegényebb régiója, amennyiben az egyfőre első jövedelmet nézzük, akkor azt látjuk, hogy a száheli országok az utolsók között vannak a világban. A szárasság és az élelmiszer hiánya okozzák a legnagyobb problémát. Az ENSZ-nél egy stratégiát alakítottunk ki, egy integrált stratégiát, amelynek négy nagyobb tengelye van. Az első a biztonság Maliban, illetve a béke kérdése, a második az emberi helyzet, a stabilitás, ezekben a konfliktusokban mindig nagyon nehézé válik a, az emberek helyzete, hiszen humanitárius segítségnyújtásra van szükség, nagyon sok a menekült, és hatalmas méretű ráadásul ez a probléma, ugyanis 400 vagy 500 ezer ember vált belső menekülté, tehát ők azok, akik vagy délre mentek, vagy pedig Malin belül, vagy pedig szomszédos országokba. Ami pedig az önök stratégiáját illeti, hát ez ugye a közép- és hosszú távú fejlesztésre vonatkozik a régióban. Itt országonként kell megvalósítani ezt a stratégiát. Az első probléma ezzel kapcsolatban az az, hogy meg kell értetni azt, hogy ezek az országok elszigetelten nem fejlődhetnek. És a második fontos gondolat az az, hogy még soha nem volt egy koordinált fejlesztési stratégia ebben a régióban. Mit is jelent ez? Egy koordinált fejlesztési stratégiára van szükség, és pont ezzel kezdtünk el foglalkozni, ami pedig azt jelenti, hogy nem lehet felülről rájuk kényszeríteni semmiféle stratégiát, nem, itt a száheli országok bevonásával kell megoldani ezt a helyzetet. Már egyébként tartottunk is találkozókat a fejlesztés kérdésében. Ugye itt van a mezőgazdaság, az öntözés, vidékfejlesztési kérdések, infrastruktúra fejlesztése, iskolák építése, egészségügy, valamint decentralizált energiafejlesztési projektek. Mindehez arra van szükség, hogy a világ donorjai összefogjanak. Meg is kezdtem egyébként zarándok utamat különböző nagy országokban, az unión belül és a világban máshol is, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon érzékenyen odafigyeltek ezek az országok, már csak azért is, mert mindenki fél a terrorizmustól, és most először a nemzetközi közösség, ugye Irak, Afganisztán, Líbia, Szíria példájával kapcsolatban mindenki megosztott, de most a Szaheli övezettel kapcsolatban én pont az ellenkezőjét tapasztaltam. Mindenki szeretné azt a világban, hogyha megoldás ö, születne. A nemzetközi közösség ki kell, hogy használja ezt a pozitív trendet, és ezt a rövid bevezetőmet pont azzal zárnám le, hogy egy kicsit optimista hangvét, hangot ütök meg, Afrika nem ugyanaz az Afrika, amely 7-8 évvel ezelőtt volt. Bizony Afrika olyan fejleményekkel gazdagodott, amelyek, amelyeket korábban nem láthattunk előre. A mostani problémánk az inkább az, hogy minél hamarabb eredményeket érjünk el, és hogy a száheli övezet is hozzá tudjon kapcsolódni ehhez a embrionális, de létező afrikai fejlődéshez. És aztán természetesen megvizsgálhatjuk azt, hogy milyen külön feltételek, fejlemények vannak a fejlesztés mögött, hogy az Európai Unió hogyan állt a stratégia mögé, hiszen az Európai Unió a jövőre vonatkozólag is komoly garanciákat nyújt, és mindazok, akik a világban érdekeltek, azok egyetértenek abban, hogy e közös célt megvalósítsuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Pródi elnök úr. Danzsán úr, aki a, fejlesztés, aki a Védelmi Szakbizottságtól érkezett hozzánk elnökként, el kell ismerjük, hogy sokkal komplexebb a helyzet odalent, mint ahogyan azt mi innen látjuk és minden bizonyal Danzsan úr is a biztonsági helyzetre ki fog térni. A francia erők most éppen visszavonulásra készülnek, elő készítik a terepet az ENSZ erők számára, de ugyanakkor a választási folyamat előkészítésén is működnek, amelyre majd júliusba kerül sor, ha minden igaz, és reménykedünk abban, hogy legitimizálják az ottani erőket, és végre, megép, végre megkezdődhet a jogállamiság építése. Zsoli asszony, aki a Parlament Fejlesztési Bizottságának elnöke, meg fogja kapni a szót, és aztán még jó néhány más kolléga is, de kérem, hogy most önök próbáljanak meg tényleg a két percben megmaradni, mert nagyon kevés az időnk. Köszönöm szépen, Zsoli asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Pródi úrnak, hogy eljött hozzánk, és megosztja velünk az álláspontját. Mindennyian tudjuk, a mali válság összetett, és koherens megoldásokra van szükség ehhez, hogy fenntartható békét hozzunk létre a legutóbbi zavargásokat, illetően 2012-es március 22-i katonai pucs után sikerült átvenni az ellenőrzést az, e, az mali erőknek az európai támogatásnak köszönhetően. Azonban a biztonsági helyzet továbbra is hát sebezhető hamarosan egy konferencia, konferenciát hívnak össze, amelynek célja az, hogy a mali nép vegye át a, a vezető szerepet, és gazdaság és politikai életben vegyen részt minden mali erő. Az Európai Uniós biztonsági stratégiát hogyan lehet a helyzetre igazítani a francia beavatkozás után. Egy támogatást kell nyújtani ennek az országnak, és hogyan kívánják ezt megoldani, hogyan kívánják támogatni a választások megszervezését, hogyan kívánják a francia erők visszavonulása után garantálni a mari erők bevonását, és milyen végkövetkeztetéseket vonnak le ebből a válságból a jövőre nézve, annak érdekében, hogy a politikai stratégiákat végrehajtsák, és a külső beavatkozást, illetve a külső fellépéseket jobban koordinálják a mali katonai, demokratikus és civil erők mm, támogatása mellett mit tehet az Európai Unió a jogállamiság, a demokrácia, az igazságszolgáltatás támogatására, hogy biztosítsák azt, hogy ne ássák alá a hosszú távú politikai stabilitás iránti igényeket. Végül pedig milyen intézkedéseket terveznek, hogy nemzeti párbeszédet hozzanak létre a nemzeti párbeszéd és megbékélés keretében a fenntartható fejlődés. Ö, béke érdekében köszönöm. Köszönöm. Danzsan úr. A Védelmi Szakbizottság albizottság alelnöke, aki részt vett egy egy utazáson ebbe a e, e, régióban. Köszönöm szépen, Prodi úr! Köszönöm a, e, hogy bemutatta ezt a helyzetet, ami nagyon meglepett bennünket az, Maliban az az, hogy hatalmas a kockázata annak, hogy az a katonai siker, amely tényleg elismerésre méltó, ez, ez csak optikai csalódás, hogyha nem sikerül, hosszú távon, ez nagyon hosszú távra gondolom, eh, nem sikerül egy politikai, intézményi és párbeszédes folyamatot indítani, eh, amely tényleg megingathatatlan, és eh, amely a mali intézményeket tulajdonképpen alapjába véve rendítené meg, vagy alakítaná át. Nagyon sok emberrel egyeztettünk, beszéltünk, tárgyaltunk, de tulajdonképpen nincs, senki nincs beágyazódva, hogy úgy mondjam, az ország intézményi életébe egy vákum alakult ki, és ez gazdasági, politikai, választói szinten, választási rendszeri szinten is vákumot eredményez. Nos, hogyan lehet a különböző ütemterveket összeegyeztetni? Persze én értem, hogy Franciaország szeretné minél hamarabb visszavon, visszavonni a csapatait. Nyilván nem nekik kell a stabilizációt elvégezni ebben az országban, éveken keresztül ott maradni. Mindemellett ezt a gyors visszavonulást össze kell egyeztetni a választások megszervezésével, amelyet tényleg gyorsan kell, illetve nemzeti párbeszéd indításával, amely megint csak nagyon bonyolult és összetett lesz. Nem igazán látom, hogy hogy lehet ezeket időben összeegyeztetni. Tehát ez nagyon sok bizonytalanságot és kockázatot rejt többet, mint amennyi lehetőséget. Emellett egy kicsit aggaszt engem ez a, ez a zavar, ami támadt a különböző szerepvállalók között kb. 15 külön megbízott, az ENSZ, az EBESZ, az Unió, az OECD, az Afrikai Unió, stb. stb. Mindenki küld külön megbizottakat, Attól félek, hogy ez nagyon sok, nagyon sok zavart okoz majd, hogyha nem koordinálják ezeknek a feladatát, mind a fővárosokban, mind pedig a helyszínen zavart okoz ez majd. Nyilván reményünknek adunk hangot, de emellett kicsit több aggodalmunk, <laughs> aggodalommal érkeztünk haza, mint amennyivel oda mentünk. Úgyhogy főleg ami a, a, a különböző események időbeli összeegyeztetését illeti, sok kockázatot látok itt. A politikai szándékra mindenképpen szükség van, főleg a választások megszervezésével érdekében és az intézmények újra felépítése érdekében de hát azért a realis, realizmusunkat sem szabad elveszteni, és ez nagyon óvatosságra itt. Gomes asszony, két perc. Pródi úr, szeretnék én is feltenni egy kérdést. Ön mit kér az Európai Uniótól? Ön ugye értékeli a helyzetet, miről mi... Ez egy hatalmas több dimenziót átfogó misszió, ami folyik itt ebben a régióban. Azt kérdezem, mert mi segíthetünk önnek ebben, Tehát, hogy mondja el nekünk, hogy konkrétan az Európai Unió mondja el, hogy miről van szó, mire van szükség. Nem csak Maliról hanem, hanem képzett emberek, nők, férfiak, akikre szükség lehet a politikai feladatok elvégzéséhez. Aztán eh, kérem mondja el, hogy eh, hogyan látja a helyzet alakulását Maliban és a régión belül. A szomszédos régióban felmerült konfliktusok fényében. Ez egész Száhel régióról beszélt, de persze tudjuk, hogy mindez összefügg Líbiával, az örökölt helyzettel, Kadafi utáni helyzettel, aztán a hatalmas fegyverarzenállal, ami még mindig ellenőrzésen kívül van, aztán a közép-afrikai köztársaságban az államcsinnyel, micsoda veszélyek merülnek fel Nigér, eh, Riában. Tehát eh, nagyon sok eh, probléma felmerül emellett még a szervezetbűnözés, a kábítószerkereskedelem és egyéb témákban. Ön hogyan látja ezen konfliktusoknak az összekapcsolódását a száheli régióval? Köszönöm szépen. Mielőtt folytatjuk, hadd mondjam el, hogy le kell zárnom a hozzászólók listáját. Buzek úr, ön az utolsó mert Pródi úrnak is meg kell adnunk a lehetőséget, hogy válaszoljon. Weigel úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülünk annak, hogy itt van elnök úr, és egyébként úgy gondolom, hogy ön az a személy, aki ebben a régióban, aki, ahol ilyen sok probléma van, egy új dimenziót, egy új megközelítést alkalmazhat. Most szlovénra fogok váltani. Elnök úr, ez a régió tele van problémákkal, új és régi problémákkal olyan helyzetekkel, amelyekre nem voltunk felkészülve, de én most inkább egy régi problémára hívnám fel a figyelmet, amelyre egyébként már Gomes kollega is felhívta a figyelmet. Ugyanis ez a régióra kiterjedő probléma. A nyugat-szaharai területről beszélek, ugyanis nem olyan régen a burkinai kormány ki utasította az országból egy európai parlamentből érkező delegáció delegáció tagjait, akik a nyugat-szaharai régió emberi jogi helyzetéről szerettek volna objektív felmérést készíteni. Mendes képviselő, valamint a Robert Kennedy alapítvány munkájára gondolok. Az lenne a kérdésem, hogy ön, Pródi úr, meg fog-e mindent tenni annak érdekében, hogy az egyetlen olyan misszió, ENSZ misszió, amely erre hivatott, a helyi szinten Nyugat-Szaharában az emberi jogi helyzetet fel tudja majd mérni. Ugyanis ha ez nem történik meg, akkor még tovább romlik a helyzet. Yes. Merci, euh, monsieur le président. Euh, Elnök úr, két kérdésem lenne. A tuaregekre vonatkozik az első. Hogyan látja ön ezt a helyzetet, hiszen a nacionalisták és a tuaregek hogyan, tehát hogyan egyeztethető össze ez a két megközelítés? A, az európai mali diaszpórára gondolok, főként a mali diaszpórára. Emilyennek a hozzájárulása a helyzethez, hiszen ez hozzájárul a fejlesztéshez, a mali lakosság finanszírozásához is hozzájárul ez a közösség. Hogyan látja ön az ők helyzetüket, illetve szerepüket ebben a fejlesztési kérdéskörben? Elnök, köszönöm szépen. Charles Tenok. Elnök úr, itt vagyok. Én vagyok az a ebből a parlament részéről, amely a száheli ö, emberi jogi helyzetről ír jelentést, beletartozva vagy beleértve az algériai és a nyugat-afrika, nyugat-szaharai kérdéseket. Ugye itt a rabszolgatartás Mauritániában az egyik kérdés, az északmali helyzet, az emberkereskedelem, valamint a fegyver- és kábítószerkereskedelem, amely a nyugati partoktól, Ginea bissautól egészen a keleti partokig tart, elsőbb és Szomália érintésével. Hogyan is néz ki Katár és más úgymond baráti országok szerepe de akár Líbiára is gondolhatunk az erők felfegyverzésével kapcsolatban. A kérdésem arra is vonatkozik, hogy mit lehet tenni a tuaregek gyászával, és a francia beavatkozás áldozataival, és a CSDP tunéziai missziójára, valamint az uránium bányák helyzetére is gondolok, a dzsihádisták, amely a dzsihádisták kezében van, akik akár a saját népességüket is veszélyeztetik. Az EU és az ENSZ szeretne felülemelkedni ezen a helyzetben, ezen a helyzeten, de mi az, amit mi tanulhatunk ebből a afrikai helyzetből. Hogyan, mi az, amit meg tudnak csinálni az afrikaiak, és az Eurózónán belül, amire nem vagyunk mi képesek? Most pedig szeretném megkérni az algériai, tunéziai és marokkói külügyi bizottságok elnökeit, hogy szóljanak hozzá. Belkeszem úr kezdi. Algériából. Ez csak egész egyszerűen az ABC sorrend lett követve. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy elfogadhattam ezt a meghívást az Európai Parlament meghívott bennünket. Egy nagyon fontos rég, problémára van szó a száhali régióról, és osztom Pródi úr véleményét, aki már egy kicsit elkezdte elemezni ezt a problémát. Ez nagyon-nagyon nehéz kérdés. Maliról van itt ugye szó. Itt nagyon legnagyobb probléma a terrorizmus. A száháli régióban folyó terroris, terrorizmus, vagy itt, itt veszélybe sodorja az egész régiót, ezt innen gyökerestül tehát meg kell szüntetni a problémának a gyökereit, ez pedig a finanszírozáson keresztül érhető el. A terrorizmus és ennek a finanszírozása az a kábítószer a fegyverkereskedelemből érkezik. A, fegy, a kábítószer hatalmas bevételeket jelent ebben a terület, ezen a területen, és ez egy nagy csapás, ami éri az országot. Meg kell szüntetni, tehát az terveztük, hogy 2012-ben véget vetünk ennek. Azt hiszem, hogy a, a terrorizmus finanszírozásának forrásait kell megszüntetni. Persze ehhez erősíteni kell a biztonsági, illetve fejlesztési te, erőfeszítéseket. A 2011-es magas szintű partnerségi konferenciát tehát biztonsági és EBSZ konferenciát folytatni kell, és ezt a folyamatot újra kell indítani, folytatni kell. Pródi úr, mint ahogy ön már elmondta, az európai kollégák is elmondták ezt, ez a régió továbbra is nagy biztonsági kihívás előtt áll. Önök is látják, hogy a terrorizmus határokon átnyúlik. Az országom nemzetközi terrorista csoport hálójába keveredett az elmúlt hónapokban. Szerencsére Algéria minden felelősségét, minden felelősséget vállalt, és minden feladatának eleget tett. Itt is ugye arra került sor, hogy gázkitermelő telepeken dolgozókat ejtettek fogjul, majd ki kívánták vinni őket az országból Maliba, hogy ott velük zsarolják, zsaroljanak másokat, más országokat. egy workshopot szerveztünk a témával kapcsolatban, amelynek a végkövetkeztetéseit összefoglaltuk egy anyagban, és ez jó kiinduló pontot jelent. Ami a politikai helyzetet illeti, eh, Algéria mindig is a politikai megoldást eh, támogatta, de fontos lenne, hogy, hogy ne kizárólagos megközelítést eh, alkalmazzunk ahhoz, hogy az önök erőfeszítéseit támogassuk, ez nagyon fontos. Nagyon sok területen van szükség az európai segítségre, de hogy lehet ezt koordinálni? Ahogy az egyik képviselő is, európai képviselő is mondta, mindenkit össze kell fogni, a diaszporában élőket is, annak érdekében, hogy közös megoldásra jussunk, ugyanis erős Malira van szükség, amely a saját problémáit meg tudja oldani, és fenntartható megoldásokat tud produkálni. Hogy visszaadjuk a reményt a mali népnek. Köszönöm szépen. Kebéri úr következik Marokkó részről. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék bemutatkozni. Ali Kebiri vagyok, a Marokkói Parlament Külügyi Bizottságának elnöke. Elnök úr, külön megbízott úr az ENSZ-től, és kedves kollégák, európai parlamenti képviselők, szeretném megköszönni azt, hogy a marokkói parlamentet meghívták, hogy képviseljük magunkat ezen a mai vitán, amely a száheli övezet, illetve a szaharára vonatkozik. Úgy gondolom, hogy ez a mostani találkozón nagyon is időszerű, már csak azért is, mert a kontextus megfelelő három oknál fogva. Az első az az, hogy egyértelműen ö, romlik a biztonsági helyzet a régióban. Egy olyan régióban, amelyet Pródi úr leírt, hogy mekkora régióról van szó, 5000 km széles, 1000 km, nem, 5000 km hosszú, 1000 km széles sávról van szó. Úgyhogy földrajz értelemben ez hatalmas kihívás, óriási területekről van szó, olyan hatalmas területről, amelyet a korábbi konfliktusok során soha nem kellett figyelembe venni. Második oka az az, hogy a terrorista fenyegetettség, valamint a hatalmas fegyverkereskedelem, csempészet, a drogkereskedelem és csempészet óriási mértéket öltött. Itt a latinamerikai drogkereskedők korábban tranzit területe, területéről van szó, amely az Európába irányuló drogot kezeli, a harmadik pedig az emberkereskedelem, illetve a bevándorlás, kivándorlás kérdése. Nagyon sok szervezetről van itt van szó, van szó. Terrorista szervezetekről beszélek főként. Európa már felhívta a figyelmet évek óta a helyi terrorista fenyegetettségre, legmagasabb szinten is. Ö, hatodik Mohamed király is felhívta erre már a figyelmet 2010-ben, hogy ebben a régióban egyre inkább növekszik a terrorista veszély. Sajnos akkor senki nem hallgatta meg ezt. Marokkó természetesen az országok területi sértethetlenségért van, éppen ezért a szeparatista mozgalmak, amelyek például Maliban tapasztalhatóak, nem ö, találtak támogatottságra a marokkói hatóságoknál. Franciaország amelyet üdvözlünk bátorságáért, amiért katonai beavatkozással élt, és amelyet egyébként a az ENSZ közgyűlésének, illetve biztonsági tanácsának jóváhagyásával folytatott Mali, őneki köszönhetően létezik még, hogyha nem lett volna ez a katonai beavatkozás, akkor sokkal rosszabb lenne a helyzet. Marokkó egyébként a humanitárius segítségnyújtásban is részt vett, főként a mali menekültáradat hm, kezelésében. Marokkó finanszírozta is 5 millió dollárral ezt a műveletet. Hogyan is néz ki most a helyzet? Egy ország nem képes egyedül felvenni a harcot. Úgyhogy itt a régiók, régió országainak együttműködésére, illetve az Európai Uniós országok együttműködésére van szükség. Hiszen a terroristák nagyon gyakran pont Európába célozzák tevékenységüket. Második sorban pedig az öt Magreb országnak kell összefognia gazdasági és biztonsági értelemben egyaránt. És végül egy egyedül egy ország nem képes a helyzetet megoldani. Tehát Marokkó minden tapasztalatát szívesen megosztja az Európai Unióval és a nemzetközi közösséggel a helyzet megoldása érdekében. Köszönöm. Köszönöm, شكرا على الاستضافة في هذا البرلمان. Szeret, szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívtak és fogadnak itt az Európai Parlamentben, és érdeklődést mutatnak a humanitárius kérdés iránt. Természetesen az államcsíny, amelyre sor került Maliban, márciusban, ez hozzájárult a száheli régióban a terrorizmus eset e, erősítéséhez. Ezt nem lehet azonban izolálni, e, elszigetelten tekinteni ezt a problémát, ahogy a kollégám is mondta, a terrorizmusnak nincsenek határai. A terrorizmus a jelenlegi probléma, a terrorizmus nem egy ideológiai kérdés, hanem a válság eredménye. És ezt az emberkereskedelem, illetve a kábítószerkereskedelem is mutatja. Ez a jelenlegi terrorizmus forrása. A jelenlegi helyzet nagyon érzékeny Maliban, azonban ez érinti a szomszédos országokat is, például Algériát, amely nagyon közel van Tunéziához, Líbia is érintett. Az ilyen típusú terrorizmus főleg az arab tavasz és az arab forradalom után, ezek a forradalmak ilyen vagy olyan módon hozzájárultak a fegyverkereskedelemhez is, ami Líbiában történt, az nagyban hozzájárult a korrupcióhoz és a terrorizmushoz is. Nálunk, Tunéziában mi elítéljük a terrorizmust és az erőszakot és kifejezésre juttatjuk aggodalmunkat a mali helyzet miatt, a biztonsági helyzet miatt, illetve a humanitárius helyzet romlása miatt. És hangsúlyozzuk az ország területi integritásának fontosságát, és előtérünk mindenféle olyan fenyegetést, amely a terrorista szervezetekből indul ki. Megértjük a francia, illetve az európai döntést, amely arról szólt, hogy fontos megoldani ezt a problémát. Franciaország kezdeményezést vállalt ebben, és úgy döntött, hogy visszavonja az erőit Mariból. Ezt teljes mértékben megértjük, és úgy gondoljuk, hogy politikai akarat a politikai szándék nagyon fontos a megoldás megtalálása érdekében. Kérjük, hogy tartsák tiszteletben a nemzetközi legitimitást, és úgy gondoljuk, hogy béke és stabilitási kezdeményezésre van szükség, amely lehetővé teszi a gazdasági fejlődést és az emberi jogok tiszteletben tartását ennek nagyon pozitív eredményei lehetnek a régióban. Emellett azt is szeretnénk hangsúlyozni, hogy Tunézia elkötelezett abban, hogy finanszírozza Mali újraépítését, és a mali katonaság, a mali hadsereg továbbképzését és stabilizálását. Fontosnak tartjuk a választások minél hamarabbi meg, megszervezését, és szeretnénk békés megoldást találni, és egy olyan stratégiát kidolgozni, amely lehetővé teszi hogy ezt a problémás helyzetet eh, megoldjuk és stabilá. Okay. <laughs> Eh, eh, la ringrazio di essere qui. Köszönöm szépen, hogy itt van Prodi elnök úr. Néhány megjegyzést szeretnék megosztani önnel, hogy politikai elemzésének elemzését tudja elmondani. Az első kérdésem a következő. A biztonságpolitika 2001 utáni új meg újfajta megközelítése a régióban vajon nem járult-e hozzá a szociális helyzet egyre inkább romló tendenciáihoz. Gomes asszony pedig utalt már arra, hogy Észak-Maliban már korábban is milyen nehéz volt a helyzet. És végül pedig egyetértek önne az, abban, hogy egy komplex stratégiára van szükség, amelyet koordinálunk az EU, az ENSZ között, és az ENSZ-nek mindenképpen azokra az iránymutatásokra kellene alapozni a stratégiáját, amelyek az, egyrészt az unió megújuló szomszédságpolitikáját figyelembe veszi, a múlt hibáiból tanuljunk, másodszorban, ahogyan elmondták a meghívottaink is, a Magrebországok nagyobb integrációjára van szükség, ugyanis ez adna stabilitást a régiónak, és van itt egy harmadik aspektus is, amelyre ők nem utaltak ugyan, de azt hiszem, hogy ebben a régióban a demokráciát a parlamenti dimenzió erősítésével lehetne segíteni, és végül azt hiszem, hogy meg kellene, le kellene ellenőriznünk azt, hogy nem mérgezi-e még az Európai Unió bizonyos tagállamainak és ezeknek az országoknak a kapcsolatát a gyarmati ö, megközelítés? Ezekkel kapcsolatban lenne. Ezek lettek volna a kérdéseim. Franca úr. Sí, gracias, eh, señor presidente. En primer lugar, quisiera felicitar. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék önnek köszönetet mondani e, azért, hogy megszervezte ezt az ülést, és a három parlamenti bizottságnak a Magreb országokból meghívta az elnökeit. Nagyon fontos kérdésről beszélünk itt. Köszönjük szépen Pródi úr, hogy ellátogatott közénk. Nagyon jónak tartom, hogy itt van. Szeretnék kérdéseket feltenni önnek korábbi funkciójával kapcsolatban. Ön elmondta, hogy ön mindig is barátja volt az Európai Parlamentnek, és látja, hogy mennyiben tudunk hozzájárulni a válság megoldásához, illetőleg a jelenleg kialakuló problémák megoldásához. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a biztonság növekedjen a térségben. A másik kérdés pedig, hogy egyet ért-e ön azzal, hogy az új mediterrán politika elegendő lesz-e ahhoz, hogy egy olyan helyzetet teremtsünk, amely a régió országainak a fejlődését segíti, és a Danzsan úr által megemlített dolgokra is gondolok itt. Gondolja-e, hogy a különböző szerveknek a tevékenysége ott a régióban jól kiegészítik egymást, és tudna erre esetleg példát mondani? Watson kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném elmondani, hogy mennyire szerencsések vagyunk, hogy Romano Prodi személyében egy ennyire tapasztalt politikus foglalkozik a régióval. Egyébként nagyon örülök annak is, hogy eljött ide, és elmondta véleményét. Két kérdésem lenne. Az első, mit lehet tenni a szaheli régióban annak érdekében, hogy kapacitásépítésünket javítani tudjuk a terrorizmus ellenes tevékenységünkben. Tehát itt nem csak a kormányokkal való együttműködős gondolok, hanem a civil szervezetekre is, annak érdekében, hogy ennek a veszélynek a tehát ezt a veszélyt tudatosítsuk jobban. A második kérdésem sokkal szélesebb értelmű, Romano Prodi mennyire gondolja azt, hogy a klímaváltozásnak a hatása egyre nehezebbé teszi a helyzetet? Hogy ez így van-e? Köszönöm, Préda úr. Köszönöm szépen. Lenne egy kérdésem Malival kapcsolatban. Mindannyian tudjuk, hogy Maliban a politikai válság megelőzte a biztonsági válságot, illetve a katonai beavatkozást. Most a stabilizáció időszakában, illetve a választások megszervezésése közben az Európai Unió már azon gondolkodik, hogy lesz majd a választásokon egy választási megfigyelő missziója. Mit gondol ön arról ebben a kontextusban, hogy az ENSZ hogyan fog viszonyulni ezekhez a választásokhoz, a választási folyamatban hogyan kívánja részvételét biztosítani, elefántcsontparton például az ENSZ úgy gondolta, hogy minősíteni fogja a választásokat. Vajon szüksége van -e erre Maliban, és amennyiben igen, akkor azt hogyan kívánják megvalósítani, és milyen feltételeket ö, támasztanak, és valóban megvalósíthatóak-e a választások júliusban vagy augusztusban? Köszönöm. Uh, Mr. Uh, Prodi. Prodi úr. Különböző uh, perspektívák vannak Mali előtt. Az Európai Unió egy nagy um, félmilliárd eurós segítségnyújtási csomagot tett le az asztalra. Humanitárius és szociális segítségnyújtás keretében mi a helyzet az együttműködés az EU és az ENSZ között ennek a csomagnak a e, kezelésével kapcsolatban, és a többi nemzetközi szerepvállaló milyen e, mit tesz? Sajnos az elnök mindig akkor kapcsolja ki a mikrofonját, amikor beszél, úgyhogy nem tudjuk, hogy kinek ad szót. Mr. President, the floor is yours. Elnök úr, öné a szó. But I speak in English if you want, you know, but... Eh, Válaszoltok én is angolul. The customer that when I was... Ugye én, amikor az Európai Bizottság tagja voltam, azt mondták, hogy ö, bizottságban soha nem szabad beszélni ö, olaszul, de a parlamentben meg csak olaszul szabad beszélni. Köszönöm szépen a kérdéseket, és megpróbálok az időbe benne maradni. Megpróbálok egy rövid, de azért mégiscsak kielégítő választ adni. A kérdések első sora Zsoli asszonytól érkezett. Európára vonatkozik. Európa igenis, és kemény vállalásokat tett április 1-én, tehát most nemrég, megkezdődött a Mali misszió, EUTM. Ez egy fontos misszió. 15 hónapos mandátuma van. 200 trénert küldtünk a régióba. A bizottság 2012 eleje óta 115 millió eurót szabadított fel humanitárius segítségnyújtási célokra. És ez nagyon hasznos volt, fontos segélyek voltak ezek, hiszen a menekültek nagy teherhet jelentenek, ezt az ENSZ-ben is látjuk. És a helyzet rendkívül nehéz, hiszen már egy eleve nehéz helyzethez adódott hozzá. Ezen kívül az Európai Unió további 338 millió eurót adott az élelmiszerválságra, de ezen kívül a bizottság 660 millió eurót folyósít a régió fejlesztésére a tizedik fejlesztési kerettervben. Ezt befagyasztották a forradalom miatt, a mali belső biztonsági helyzet miatt, de azt hiszem, hogy ez az alap is majd minden bizonyal mozgósítható lesz, amint a helyzet megoldódik. Ezen kívül nem sokára találkozó lesz majd az új EU kinevezettel, és végül május 15-én itt Brüsszelben egy konferenciát szerveztünk Malira, vonat, Malira vonatkozólag. Tehát nem Szahelre, hanem Malira. De mégiscsak ugye ez a régióra vonatkozik. Önök utaltak arra is, hogy figyeljünk oda arra, hogy nehogy elveszen a sok bába között a gyerek. Tehát próbáljunk meg jobban odafigyelni a koordinációra. Nekem pont ez a feladatom, hogy ezt a pontos mandátumot, amelyet kaptam, vagyis azt, hogy működjek együtt a többi érintett félel, ezt eltévesztem szem előtt, szem elől, az ENSZ-es kollégákra gondolok épp úgy, mint az afrikai külön megbízottakkal, az Afrikai Uniós kollégákra is gondolok, akikkel állandó együttműködést alakítottunk ki, és más ö, megbízott ö, személyekkel, hogy ne bonyodalmakat okozzunk, hanem inkább együttes fellépést valósítsunk meg. Az ENSZ-nek ebben különleges szerep jut. Ennyit az együttműködésről, a koordinációról. Ezt tehát mindenképpen figyelembe kell venni. Ezen felül fontos a megbékélési párbeszéd megindítása Malin belül. Enélkül ugyanis akár a választások megszervezése is kétségessé válik, én egyébként nem támogatom azt, hogy minél hamarabb választásokat szervezzünk, már csak azért sem, mert amíg a franciák ott vannak, addig nem lehet egy országot nem megosztó módon felelősen választásokat szervezni. Persze nem könnyű a munka, ugyanis amikor több ezer menekültről beszélünk, olyan személyekről, akiknek el kellett hagyniuk az otthonát, Hát akkor igenis, és nehéz a választási listákat megalkotni, és most ugye éppen ezzel foglalkoznak, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy júliusban tényleg meg lehessen szervezni a választásokat, de nem rejtegetem, hogy azért ez nehéz feladat, és hogy egyébként is júliusban igen nehéz meteorológiai szempontból is a helyzet de tudom azt is, hogy amennyiben nem kezdjük meg minél hamarabb a munkát, akkor soha nem lesznek választások, és azt is tudjuk, hogy ha nincsenek választások, akkor a mali problémát nem lehet megoldani. Ugyanis egymásnak feszülnek a különböző csoportok, a hatalmi csoportok az államcsíny után, amennyiben ezt a helyzetet nem tudjuk felrobbantani, akkor nem lesz megbékélés nem lesz működő képes Mali, amely a jövőt képes építeni. Tehát itt nem retorikai kérdésről van szó, amikor a választásokról beszélünk, hiszen a választások csak az elejét jelentik a folyamatnak, de mégiscsak a múltal le kell zárni a kapcsolatot. Az elmúlt hónapok során megpróbáltam én is közvetíteni de hát egyértelmű volt az, hogy mennyire nehéz a helyzet, mert mindenki mást mond, és én természetesen támogattam azt, hogy a jelenlegi kormányzók a politikai helyzetből kilépjenek, és ezzel a jövőt felszabadítsák. Ez rendkívül fontos, és nagyon-nagyon hasznos. Természetesen a választások mindig fontosak, de ebben az esetben most még fontosabb, ugyanis megtöri azt a padhelyzetet, amelyet egyébként lehetetlen lenne feloldani. De végül is ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy a párbeszédet minél hamarabb meg kell kezdeni, ugyanis egyértelmű az, hogy a mali kormánynak az az érdeke, hogy a franciák ott maradjanak, és ezzel a problémákat ne kelljen megoldani. Éppen ezért nekünk az a feladatunk, hogy szinte szemtelen módon unos-untalan azt hangoztassuk, hogy kezdjék meg a párbeszédet, és a megbékélési bizottságot állítsák fel, észak és dél között, mert ez egyértelmű, nem hunyhatunk szemet a múlt felett. A múlt pedig rosszul szervezett, és soha be nem tartott egyezmények sorozatából áll, éppen ezért egyértelműen nagyok a feszültségek, és nem bíznak egymásban a felek. Sokkal erősebb egyébként ez a helyzet, mint ahogyan én azt gondoltam, mielőtt a funkciómba léptem volna. Úgyhogy Danzsan úrnak is választ adok ezzel. A francia erők visszavonása francia ö, döntési hatáskörbe tartozik, de azért mégiscsak egyfajta fokozatosságra van szükség a katonák visszavonása terén, de minél hamarabb mégiscsak szükség van erre, hogy minél hamarabb a az afrikaiak vegyék kezükbe a biztonság garantálását ebben a nehéz helyzetben. Úgyhogy azt hiszem, hogy realizmusra és óvatosságra van szükség. Ezek azok az ajánlások, amelyeket meg kell fogalmaznunk, de ugyanakkor mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a tárgyalások minél hamarabb meginduljanak, és természetesen mindez egy olyan helyzetben, amikor a terrorista fenyegetettség is rendkívül erős. Nem akarom elrejteni, hiszen el is mondtam már. hogy az összes ország a világban egyetért a terrorizmus ellenes harccal, ebben a mostani esetben, mert ők is úgy gondolják, hogy mondjuk egy 1400 km hosszú határszakasz, amely mondjuk Algéria és Mali között teljesen nyitva áll, rendkívül nagy veszélyt jelent. És ebből az is fakad, hogy megfertőzhetik egymást ezek a területek terrorista értelemben. Éppen ezért az Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia, Kína, Oroszország mindenki teljes mértékben egyetért ezzel. Még akár Egyiptom is. amely szintén nem ellenezte a katonai beavatkozást, de nem is támogatta azt, de mégiscsak elmondta azt, hogy ez a száheli területről begyűrűző terrorizmus nagy fenyegetettséget jelent. Tehát mindenki tudja azt, hogy ez probléma, és ezt ki is kell használni, mert ebben most egyetértés alakult ki, és az én misszióm pontosan az, hogy együtt lépjünk fel, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a terrorizmus teljesen el fog harapózni. A feltett kérdésekre tehát ezt tudom válaszolni, Líbiával kapcsolatban, illetve más szomszédos országokkal kapcsolatban is. Igen, tényleg nagy aggodalmak fogalmazódtak meg. A francia hadsereg csádi segítséggel egy olyan sikeres katonai műveletet hajtott végre, ugyanis az ellenálló erők eltűntek, elmentek a hegyekbe, valószínűleg Líbiába is, ez pedig problémát jelent, amelyel mindenképpen foglalkoznunk kell. De hogyan kell ezzel foglalkoznunk? Ez tartozik aztán a másik kérdéscsoporthoz, amelyet feltettek. Hát egy olyan fejlesztési stratégiával kell fellépnünk, amely a jelenlegi illegális gazdaság helyébe lépne. És itt ugye a mennyiségre is felhívnám a figyelmet, főként a drogkereskedelem területén, és a túlszejtések, váltságdíjkövetelések, több tízezer eurós ügyekről volt itt szó, tehát ez sem kevés, még akkor sem, hogyha eltörpül a kábítószerkereskedelem volumenje mögött, de mégiscsak ezek olyan nagy problémák, amelyeket meg kell oldanunk, mert csak egy legális gazdaság felépítésével lehet ezt a helyzetet kiváltani. Ez tehát a mi munkánk lényege. Nem azt mondom, hogy csak ebből áll a munkánk, de mégiscsak ez a legfontosabb része. És aztán ide tartoznak a fejlesztési pillérek, amelyekre már utaltam korábban. A gazdaság megteremtése, hiszen ezek az országok nem önállátóak, még akár az alapfeltételek megteremtése szempontjából sem. Kevés ember lakik itt, de nincsen elég el, élelmiszer, nincsen energia, és nincsenek azok az infrastruktúrák sem, akár oktatás, akár egészségügy területén, amelyek alapvető fontosságúak. Nagyon sokan tettek fel kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy a libiai háború és a politikai fejlemények vajon rontottak-e a helyzeten? Hát egyértelműen igen, Egyértelmű, hogy ez a háború azért az egyensúly kibélenéséhez vezetett, ezért van szükség arra, hogy nemzetközi szinten lépjünk fel, és természetesen mindennek hatása van a hetero gén lakossági helyzethez is, szociális értelemben épp úgy, mint, mint etnikai értelemben. Tehát ezért lenne fontos az, hogy leüljünk, vagy leüljenek a tárgyalóasztalhoz, és ott pedig legalább kialakuljon egy egységes álláspont az északi népcsoportok között. Mert még ez sem egyértelmű, még ez sem történt meg, már pedig erre szükség van, Katár és más országból érkező finanszírozásokkal kapcsolatban feltett kérdésekre sajnos nem tudok választ adni, de nagyon bonyolult a helyzet, az biztos hiszen itt adatgyűjtésre is szükség van ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatban. a jövő fejlesztése szempontjából organikus megközelítésre van szükség, nem csak európai szinten, hanem világszinten kell adományozó országokat összegyűjtenünk. Nagyon sok állam kívánja egyébként támogatni ezt a területet, ezt az övezetet, de mégiscsak azt szeretnék, hogy ők irányítsák a helyzetet, már pedig mi megpróbáljuk azt kidolgozni, hogy hogyan lehet a korábbi bürokratikus akadályokon felül emelkedni, és egy pozitív konkurenciát indítson el a donorországok között. Az oroszok például az oroszok felé például azt a kérdést tettem fel, hogy önöknek mi a fontos – az, hogy Afrikában terrorizmus alakuljon ki? Nem az az önök érdeke, hogy Afrika ne egy harctér legyen állandóan a jövőben is, hanem inkább egy fejlett gazdaság alakuljon ott ki, és hogy ezeket a pozitív beavatkozásokat szinergiába össze lehessen építeni. Tehát ez a cél. Természetesen nagyon sok az utópikus elem is ebben az elméletben. Lehet, hogy egy kicsit naívnak is gondolnak egyesek, de azért mégiscsak egy közös félelemből indul ki ez a stratégia, úgyhogy azért annyira mégsem naív, mint amilyenek első mm, olvasatban tűnhet. mandátumon kívül esik, a sivatagi feszültségek, már több száz éves múltra visszaterem, visszatekintő problémája. Ez nem tartozik tehát az én mandátumom alá. Nem sikerült sajnos ezt a problémát megoldani úgyhogy talán az a helyes, hogyha nem is avatkozom bele ebbe a kérdéskörbe, hiszen ez nem tartozik a hatáskörömbe. És végül az időm sajnos lejárt. Elnézést, hogy ilyen választ családokat adok, és nem külön-külön adom meg a választ az egyes parlamenti képviselőknek a feltett kérdésekre, de mégis csak volt itt még egy olyan kérdés többek részéről, amely az Afrikára vonatkozó európai politikát ölelte fel. Itt szeretnék visszatérni azokhoz az időkhöz, amikor a bizottság elnöke voltam. Tudom, hogy itt is esetleg utopisztikus gondolatokat fogok mondani, de mégiscsak itt a barátságra hívnám fel a figyelmet. Tehát mindazok az országok, amelyek Európát körülölelik, Ukrajna, Fehér Oroszországtól kezdve egészen Marokkóig, jó lenne, hogyha ezek az országok mind az Európai Unióval együttműködnének mindenféle területen. Emlékeznek még az Everything But Institutions gondolatára, a barátság láncolat, barátság körgyűrű gondolatára. Nagyon fáj nekem az, amikor ezekben az országokban utazom, és amikor azt mondják nekem, hogy ti vagytok a legnagyobb befektetők, vagy kereskedők, és mégis ennyire keveset tudnak hatni. De sajnos ez a valóság. Sajnos ezt hallom, akkor, amikor oda utazom. És sajnos egyre egyet is kell értenem. Akkor, amikor látom a helyzetet. Úgyhogy világos az, hogy az Európai Unió, ahogy a Szalafaranka úr is kérdezte, ne csak támogatásokat adjon, ezen felül, vagy ezen túlmutatóan kell erre fellépjen. és az biztos, hogy mindez sokkal olcsóbb is lenne, mint az egyes katonai beavatkozások, amelyekre aztán időről időre szükség van, amikor a helyzet úgy kívánja. Lehet, hogy vannak olyan kérdések, amelyekre nem adtam választ. Watson úr például, aki arra azzal kapcsolatban érdeklődött, hogy a klímaváltozásnak van-e hatása erre a helyzetre. Hát nem vagyok szakértőjenek a témának, de azért mégiscsak úgy gondolom, hogy a jelenségek szélsőségessége egyre erős teljesebb, tehát a vízhiány, szárasság az egyik oldalon, és aztán a, az áradások a másik oldalon. Tehát erre oda kell figyelnünk. Természetesen valószínű az, hogy mindennek hatása volt a helyzet tovább fokozásához. Ezek voltak tehát azok a legfontosabb gondolatok, amelyeket mindenképpen el szerettem volna mondani a feltett kérdésekre. És a következő időszakban én úgy gondolom, hogy az Európai Unió az ensz együtt a választások során nagyon nagy tapasztalatokat adhat át, együtt is kell működnünk ebben, hiszen már nagyon sok tapasztalat gyűlt össze ebben a zónában, vagy régióban, épp úgy, mint máshol a világban. És most kell egyre intenzívebbé tenni a munkát, mert itt egy különleges helyzettel állunk szemben a menekültek miatt. A válaszói listák megalkotása legalább annyira fontos kérdés, mint a választások titkossága, vagy a szabad választások. Más esetekben ez kevésbé volt kihívás, de most ezt valóban újra meg kell szervezni, ezt az egész társadalmat újra kell szervezni, amely fragmentálódott. Ezeket a gondolatokat szerettem volna tehát elmondani. Az Európai Unió és az Európai Parlament, valamint az AFED szakbizottság szerepe ezen jóval túlmutat, hiszen példával kell előjárni Afrika számára, és Afrikának szüksége van ezekre a jó példákra. Ez a közelség, ez nagyon megható is. Az, hogy ezekből az országokból hogyan néznek Európára, hogy mennyire nagy barátsággal tekintenek ránk, és mennyire a jövőbe tekintenek, és nem a múltba. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt nem csak pénzre van szükség, arra is szükség van, de itt mégiscsak inkább a politikai akaratra van szükség. Köszönöm szépen. Tisztelt Prodi úr, kedves Románok, köszönök szépen hozzászólását. Elnézést kérek még egyszer, a késésért balesetbe kerültünk Köln közelében, és ott, mivel minden megállt, csak sétálni tudtunk menni, hallottam, hogy itt az cserében e, mik hangzottak el, és szeretnék köszönetet mondani mindegyik nevében Román Prodinak. Egyben utalnék arra, hogy e, nyugodt kézzel egy közös megoldást kell kialakítanunk. Meg kell teremtenünk a szociális, politikai, gazdasági feltételeket, ezeket összefüggésükben kell látnunk. A drogkereskedelem, az illegális gazdálkodás, vagy a terrorizmus ellen is fel kell lépnünk. Mindezeket összefüggésben kell, hogy lássuk. Úgy gondolom, hogy Afganisztán esetében voltak hibák, elkövettünk hibákat, e, úgyhogy e, ez sokszor azért, mert nem kiegyensúlyozottan, a szükséges kiegyensúlyozottsággal eh, jártunk el. Eh, úgy gondolom ezért szem előtt kell tartanunk azt, hogy nincs biztonság, a drog és a terrorizmus problémát nem tudjuk leküzdeni, hogyha nincs fejlődés és nincs legitimáció. Ez az ön szavaiból is világosan kiderült. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezeken az alapokon eh, most már a tárgyalási folyamatnak és a fejlesztésnek kell szentelnünk magunkat. Köszönöm, hogy utalt ezekre a kérdésekre, és utalt arra is, hogy az afrikai közösséget is erősebben be kell vonni a munkába, és ez nem elsősorban a mi feladatunk, hanem ennek jó együttműködésben kell történnie. Köszönöm, hogy ezekre az alapvető összefüggésekre még egyszer utalt, annak érdekében, hogy a puszta pragmatizmus ösvényén haladva a lényeget ne felejtsük el. Köszönöm tehát, hogy ide látogatott. A mai eh, időkben azt kell, hogy mondjuk, hogy a pródi eh, idők voltak, ugye az indulás idejei, a euró bevezetésének ideje, stb. Most kicsikét nehezebb a helyzet, úgyhogy nagyon jó, hogy itt üdvözölhettük ma itt a körünkben is megtalálta a hozzánk vezető utat. Szeretnék köszönetet mondani vendégeinknek is, hogy ide látogattak. Kebiri úr és társai, és köszönjük, hogy tapasztalataikat átadták hozzá szólásukban világos számunkra, hogy a megoldást csak akkor tudjuk megtalálni, hogyha ezt önökkel közösen tesszük és ebben önök döntő szerepet játszanak, és önökkel együttműködésre törekszünk. Azt is gondolom, hogy ezben sikeresek leszünk, és szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak is, nem utolsó sorban, hiszen jelentősen túlléptük az időkeretet. Köszönöm tehát, hogy biztosították nekünk a lehetőséget, hogy nyugalmasan befejezzük ezt az ülésünket. Mindannyiunknak szép estét kívánok!